Jó utat kívánok haza. Odi úr, ügyrendi kérdést szeretne felvetni? Igen, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani. Nem ügyrendi kérdést szeretnék felvetni, hanem a szerződések alkalmazását illetően egy felvesésem. Ez az ülés 15 nappal egy európai csúcsrákozó után történik, és a tanácselnöke eh, nem jött el ide, bár ide kéne jönni a szerződések internyében a kibővített eh, bűró ülésére, és ez nem elfogadható. Nem jó az, hogyha egy olyan instancia, mint a miénk, megengedi azt, hogy ne tartsák tiszteletben a jogait. És szeretnék egy javaslatot tenni önnek a következő Európai Csúcs találkozóra, amelyre december 18-19-én lesz. Egyik témája az európai védelmi politika lesz. Ön erről hosszasan beszélt, illetve beszéltünk, illetve jelentésről is szavaztunk ma. Ebben a témában az Európai Tanácselnökét még a tanács csúcs előtt meghívhatnánk, hiszen utána már zárva lesz a parlament. Tehát ez az én javaslatom, de sajnálatosnak tartom azt, hogy nem tartjuk tiszteletben a szerződéseket, és van még egy kis időnk, tehát el szeretném mondani azt, hogy nincsen elég politikai kapcsolatunk az Európai Tanács elnökével, nincs elég eszmecsere, illetve az állam és kormányfőkkel, tehát azt gondolom, hogy politikai eszmecserékre kell eh, sort keríteni az Európai Tanács elnökével. Elnök, köszönöm, Odi úr!